Kedves kollégák, foglaljanak helyet! Notre prochain point alors... A következő napirendi pontunk arról az alapvető kérdésről ö, szól, amely az Európai hálózat finanszírozási Eszköz, digitális energia terület finanszírozása a CEF A jelentés tervezet megvitatására és elfogadására közös ö, ITRE, TRAN ö, ö, találkozókon kerül sor, ezért üdvözlöm az ITRE szakbizottság képviselőit, üdvözlöm Önöket itt a rendünkre tűzött téma megvitatására. Az elnöklést azt az ITRE elnöke, aki ugye személy szerint nincs itt, de képviselője itt van körünkben, valamint én elnöklöm közösen, társelnökként. Üdvözlöm Paul Rübig urat, aki a közös vitára elfáradt közénk, és most, ha szeretne, akkor mindjárt át is adom neki a szót. Ja, recht herzlich. Köszönöm szépen. Deli elnök asszony. Buszek eh, elnököt képviseltem itt, az ITRE szakbizottság elnökét. Tudjuk, hogy az ITRE és a TRAN között kitűnő az együttműködés, már egy nagyon jó csapattá váltunk, sok a közös érdeklődési pont. A két szakbizottság nagyon hatékonyan működik együtt. A három előadó is bizonyította azt, hogy az együttműködés ezen a területen is jól működik. Virkunen, Jean-Marie Nescu és Pavel Telicska a három előadó bebizonyították, hogy Európa igenis tud teljesíteni, és ez a választások előtt különösen fontos. Az ITER szempontjából az energiahatékonyság kérdése különösen fontos, ez áll a középpontban, hiszen pont a közlekedési ágazatban látjuk azt jelenleg, hogy a continuous driving koncepciója az az, hogy nem kell mindig megállni és újra gázt adni a járművekkel a közlekedésben. Kijött az 5G, aztán itt van az autonóm vezetés, az önvezető járművek. Tudjuk, hogy a finom porra kapcsolatban nagyon sok a probléma, az abroncsok, sok ezer tonna gumi abroncs fékezésekor nagyon sok szálló por kerül a levegőbe, és ezért ez sok európai városban már nagyon komoly környezetvédelmi problémát okozott. Az energetika területén az ittre jelenleg egy nagy csomagot vitt végig, az észerrel, az ESZÁ-val is együttműködünk, ez egyfajta horizontális együttműködés a, a TEN koridorok kapcsán is hiszen itt is arról van szó, a digitális ágazatban egy valódi digitális belső piacot hozzunk létre. 42 milliárd áll a CEF-ben rendelkezésre, ezzel fontos impulzusokat adhatunk, hogy a globális versenyképességét javítsuk az európai gazdaságnak. Köszönöm szépen Deli elnök asszonynak a szót. Köszönöm szépen a gondolatokat. Üdvözlöm a bizottságunkban azt a témafelelőst is, aki a régiók bizottságában fogalmazza meg véleményét a jelentésről. Majd a vita végén egy percben szeretnénk őt meghallgatni, hogy a területeknek milyen kilátásai vannak e dossziéban. A közös értekezletünk napirendjét megkapták, ellenvetés hiányában elfogadottnak tekinthetjük, és kezdjük is már a hálózatfinanszírozási eszközről a vitát. Első körben a TRAN szakbizottságból eh, eh, Marian Jean Marinescu és Telicska úrnak, majd pedig Virkunen asszonynak az itrétől adjuk meg a jelentésük bemutatására a szót, aztán pedig megnyitjuk eh, a vitára is a teret. Marinescu úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Rubik úrnak és eh, a jelenlétét körünkben. Először köszönetet szeretnék mondani minden kollégának, aki a jelentés tervezethez hozzájárult. Jó volt az együttműködés szellemisége, és eh, remélem, hogy a jövőben is így lesz ez. Az elkövetkező hónapokban is, hogy magát a dossziét lezárhassuk ismerik a javaslatainkat. Csak három dologról szeretnék beszélni. Már a kezdetektől elmondanám azt, Telicska úrral nem beszéltünk, igen jó volt az együttműködésünk, de természetesen az elkövetkező hetekben is tárgyalóasztalhoz ülünk majd, nagyon jó volt az együttműködés, ezt szerettem volna elmondani. De ez folyt, így lesz a jövőben is. Mi ezzel a probléma? Én ebben biztos vagyok. Három dologról szeretnék szólni. Az én gondolataim, költségvetés, mint önök is tudják, a jelentés. Az MFF-ből, parlamentből tudjuk, hogy hogyan járunk majd el a véleményekkel az összes horizontális politikában, szakpolitikában és az azokra vonatkozó jelentésekre is. Az időközi jelentés decemberben fogalmazódik meg, azt gondolom ez egy igen jó eljárási mód. Kaptunk utalásokat, Riki úrnak köszönöm a véleményét, további pénzösszegeket kért ő a véleményében, de a jelenlegi összegkerettel rendelkezünk a CEF-ben. Azt gondolom, és javasolni is fogom, majd a kollégákkal megvitatva, hogy az összegkeretet emeljük meg kérésünkben, hogy a 2011-es 20 milliárdos küszöbre toljuk föl ezt az közlekedési csomagot, és én azt mondom, hogy térjünk vissza az előző időszak keretéhez. És Olbricht úr és Toma asszony is így gondolják, 20 milliárd volt 2011-ben a javaslat, emlékeznek rá, aztán igen, csak megnyírbálták ezt a 20 milliárdat. Cameron ö, Európai Tanácsban folytatott vitái ö, nyomán. Most picit a digitális területen emelkedett az energiágazatban is eléggé, de valóságban a közlekedésre elkülönített összeg kevesebb. Még a jelenlegi CEF-ben is. Ez lesz a javaslatom. Még egyszer majd megvitatom én ezt eh, kollégáimmal. Ez az első dolog. Másrészt eh, én azt gondolom, hogy egy igen furcsa javaslatról van szó, és eh, Telicska úrral már megvitattuk ezt, hogy a kohéziós alakból történő nemzeti borítékokból használjuk föl a kohéziós alapot, 30% közös ebből valóságban a Rail ezt tervezi a bizottság, én nem gondolom azt, hogy a tagállamok szegénységét kellene más tagállamokból átfolyósított szegénységi pénzből mm, kicsinosítani. Nem gondolom, hogy így kellene tehát eljárni a kohéziós alapból történő finanszírozással a GDP regionális lebontásában. Hát olyan pénzről beszélünk, amely nemzeti borítékban van, azt nem lehet allokálni más tagállam irányába a kohéziós alapon belül sem. Azt fogom javasolni, hogy töröljük a jelentésből ezt a kitételt. Harmadik pedig a jogállamiság. Én azt gondolom, hogy nem kell jogállamiságról beszélni minden horizontális jelentésben, rendeletben van szó, ez folyamatban van a parlamentben. De el tudom fogadni a CEV-ben, de szeretném, hogyha a jogállamiságot tiszteletben kell tartani, akkor az országajánlásokat is mindenképpen ugyanígy kell, ugyanazon megközelítéssel kezelni. Én ezt majd a jelentés szeretném beilleszteni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Marinescu úr, köszönöm, hogy betartotta az időt. Teicska úr kap szót most. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Dolan úr e, egy kicsit provokálta Marinescu urat, tehát az együttműködésről, ami jó volt eddig, azt mondta eddig. Reméljük, hogy az fennmaradó időben is jó lesz ez az együttműködés. Hárman mindig nagyon jól együttműködünk, és a technikai és az elméleti dolgokat jól tudjuk kombinálni. Ami az eddigi elvégzett munkát illeti, természetesen vannak különbségek, véleménykülönbségek köztünk. Marinescu úr utalt már egy néhányra, de összességében szeretnénk itt most önöknek mindent elmondani annak érdekében, hogy felgyorsíthassuk a munkát a különbözőségek ellenére. De ezek kisebb véleménykülönbségek, és lesz még időnk bevenni mindazt, amire Marinescu úr utalt pénzügyi szempontból is. ha teljes összegre vonatkozóan fontos a hatékonyság, az, hogy kiegészítsük egymást, az, hogy összekapcsoljuk a három fő ágazatot. Itt nem, nem csak arról van szó, hogy összeve, vegyítünk valamit, hanem jobban működtessünk valamit. Tehát a hálózatfinanszírozási eszközön túl kell hatékonynak lennünk. Egyetértek azzal, amit Marinescu kollega elmondott. Ez egy sikertörténet, ezt elmondhatjuk de a hálózatfinanszírozási eszköz egy, le, egyszerűsíthetjük, jobban is működhet, működhetne. Hát, és ezen dolgozunk jelenleg, hogy egy nagyobb egyszerűsítésre kerüljön sor. Motiválni szeretnénk a tagállamokat ösztönözni szeretnénk a tagállamokat. Persze vannak itt-ott korlátok, de egy sokkal nagyobb konnektivitást, összekapcsoltságot szeretnénk, a projektek határokon átnyúló jellegét figyelembe véve a tervezés területén már a gyakorlati területeken, a működtetés területén sokkal hatékonyabb összekapcsolódásra van szükség, és a társfinanszírozás is ez lehetővé teszi. Egyetértünk abban, hogy mennyire fontos a hálózatfinanszírozás, természetesen ez nem lehet valami ö, műszintű dolog. A fin- hálózatfinanszírozásnak kell, hogy legyen egy plafonja, egy sokkal hatékonyabbnak kell lennie, és a legtöbb projektről, amelyekről beszélünk, hatékonyabban kell, hogy működjenek ezek a projektek, mert a legtöbb, akármilyen területet is nézünk, nem igazán hoznak hasznot. Természetesen más területeket is meg lehet említeni. Azt tudom, hogy a bizottság javaslatában lesz egy igenis megosztó téma, amely a parlamentet megosztja, itt nevezetesen a katonai terület. Itt arról van szó, hogy ne legyen egy speciális kategória a katonai célokra, közlekedésről beszélünk. Természetesen itt bizonyos területeket a javaslatban lehet más felhasználásra is figyelembe venni, de a hatékonyság, a nagyobb hatékonyság az fő célkitűzés. Ahogy Marian is elmondta, vannak olyan területek, amelyekről tárgyalnunk kell még hárman, akik együttműködünk, ugye a az üléseinken, az ágyalásainkon megpróbáljuk ezeket a problémákat az elkövetkezendő hetekben még megoldani, megvizsgálni, és a módosítókkal is foglalkozni, tehát itt egy, egy közös megközelítésről van szó, és reméljük, hogy jól fog működni mindez. Természetesen várjuk a kommentárokat is, a javaslatokkal kapcsolatosan. Nem akarok most semmiféle részletbe vele bocsátkozni, a társjelentéstevőkkel együtt fogunk tovább dolgozni a témán. Köszönöm szépen, Telicska úr. Virkunen asszony, ön kapszott 5 percben. how to use this machines. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! köszönetet szeretnék mondani a társelőadóknak is. Én az energetikával és a digitális kérdéskörrel szeretnénk foglalkozni, a közlekedés a két kollégám lefette. Ahogyan Telicska kollega is elmondta, együtt dolgoztunk, hiszen ez egy közös jelentés, mindig meg kell egyeznünk. És természetesen az ITRE szempontjából is nagyon fontos a összekapcsolás, hiszen valamennyi ugye Európát szeretnénk versenyképesebbé tenni. Nagyon fontos a fontosak a beruházások, a belső piac működése szempontjából is szeretnénk, ha az összekapcsolás megvalósulna Európában. Nagy infrastruktúra projekteket tervezünk, ez tehát a jövőnk szempontjából is egy rendkívül fontos program. A jelenlegi javaslatnak is három eleme van, a közlekedésre jut a legnagyobb rész, és a második az energetika, illetve a digitális terület. A katonai mobilitás és hozzá tartozik a közlekedéshez, és az energetikánál is van egy új rész, a megújulókra vonatkozó új rész is bekerült most a programba. Nagyon ambiciózusak a célkitűzéseink, hogyan tudunk minél jobban hozzájárulni a klímapolitikához. A CEF költségvetésének 60%-a jut ilyen projektekre, tehát amelyeknek a segítségével a klímaváltozás ellen próbálunk küzdeni. Ezek nagyon fontos célok. A CEF programjaiban eléggé világos, hogy milyen közlekedési projekteket akarunk finanszírozni, a TEN-T e hálózatokat, az energetikai részben a TEN-I hálózatok finanszírozásáról van szó, közös érdeklődési körbe tartozó programokról. Az energetikai projektekről nemrég szavaztunk, úgyhogy megvan a lista, tudjuk, hogy milyen projekteket akarunk finanszírozni a CEF eszközzel. És hogyha megnézzük, hogy a CEF az elmúlt években hogyan működött, finanszíroztunk nagy gázvezetékprojekteket is, de a következő években azt hiszem, ezek hamarosan lezárulnak, a legnagyobb projektek már nagyjából készen vannak, és ezután inkább az eh, villamos eh, energia, illetve az összekapcsolás eh, kap nagyobb hangsúlyt és szerepet, a megújuló energiák használata mm, egyre nagyobb arányt képvisel, az összekapcsolások kapcsán is fontos a versenyképes energetikai piacok megteremtése, és hogy legyen elég beruházás. Ennyit az, tehát az energetika és a közlekedési rész terület kapcsán már tudjuk, hogy milyen projekteket finanszírozunk. A e, digitális rész, az 5G, azután helyi e, e, települések, gigabit összekapcsolása, Ez a digitális rész még talán nem annyira koherens, mint a közlekedés, illetve az energetika de amikor megpróbálunk teljesen összekapcsolt Európát létrehozni, akkor nagyon sok területen kell beruházni a digitalizációba. A változás ebben a programban a jelenlegihez képest az, hogy az új programban a digitális infrastruktúrára fogunk koncentrálni. Ugye itt van a Digitális Európa program, amelyből más digitális projekteket is finanszírozunk. Itt most ebből csak a digitális infrastruktúrára fogunk fókuszálni. Azt is világosá kell tenni, hogy milyen típusú projekteket tudunk finanszírozni a digitális részéből a programnak. A 30. módosítóban azt mondjuk, hogy világosága tenni, hogy melyek a közös érdeklődésre támogató projektek, a digitális összekapcsolás, infrastruktúra, melyek azok a projektek, amik jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy megvalósuljon a digitális egységes belső piac az unió összekapcsolási célkitűzéseivel összhangban, és milyen infrastruktúrával tudjuk támogatni a gazdaság és a társadalom digitális átalakulását. Szeretném még azt is aláhúzni, hogy a szinergia hatásoknak fontos szerepe van. Az új programban tovább folytatjuk azt a munkát, amit már a jelenlegi programmal is végzünk. A félidős áttekintés rávilágított azonban arra, hogy nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak a szinergia hatások. Ezért a jelentés tervezetben azt mondjuk, hogy a közlekedés, az energetikai és a digitális terület között jobban kell érvényesíteni majd a szinergiákat, és ezzel is hozzájárulunk a klímaváltozás elleni küzdelemhez. Az 5G hálózatok, azután az alternatív üzemanyagok, ezek programjai, ezek is jobb példák a szinergia hatások érvényesítésére, ami a jövőben, mint mondtam, nagyobb hangsúlyt fog kapni a programokban. Nagyon szoros határidőkkel dolgozunk, ahogyan tudják. A néhány hét múlva lesz a módosítók benyújtásának a határideje. Októberben fogunk együttes szavazni, ez is tehát nagyon ambiciózusak a határidők, de hát tudjuk, hogy mi ennek az oka. Örömmel várjuk a vitákat a két szakbizottságban, és természetesen örömmel fogunk együttműködni valamennyiükkel, és várom a módosító indítványokat, amelyeket a következő hetekben benyújtanak. Szépen, Vikunen asszony, most megnyitom a, megnyitom a vitát. Kérhet, kérhetetlen leszek, kettő percet kap mindenki. Ajánl Szender asszony, kettő perc, ismétlem, köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőknek ezt az első olvasatot. Általánosságban egyetértek azzal, ami elhangzott mindenképpen fontos a 2011-es finanszírozást visszaszerezni, ez a minimum, és mindent meg kell tenni, ami lehetséges a különböző szereplőkkel, az ágazatokban. Ez egy jó üzenet lehet. Továbbá meg kellene nézni a társfinanszírozások is, tehát a 70-30 százalékot. Továbbá úgy gondolom, hogy beszélni kell a tapasztalatainkról, az FC-vel kapcsolatosan, tehát meg kell nézni, hogy mit lehetne tenni a továbbiakban, megnézni a többi jelentést a közlekedés területén, ami a garanciákat illeti. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet a közlekedési bizottságon belül tovább vinni bizonyos jelentéseket, aztán figyelembe kell venni, hogy milyen szükségletekre van szükség, mit is jelent a kohézió, hol van szükség arra, hogy a nemzeti borítékokat és az uniósokat vegyítsük bizonyos területeken. Úgy, lá- úgy látjuk, hogy bizonyos területek nincsenek kifejtve megfelelő módon, például Száragózára vonatkozóan mi is fogunk benyújtani módosítókat. Elnök, köszönöm szépen a Jelezender asszonynak. Kumpula Natri asszony következik, kettő percet kap. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani mind a három eh, jelentéstevőnek. Én az ITRE-ben dolgozom, és a digitális területtel foglalkozom. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó alap a vitára, és gyorsan is dolgoztak a jelentéstevők. Nagyon fontos a dekarbonizációja az energiarendszerünknek, új dolgokat kell a jövőben kidolgozni annak érdekében, hogy megfeleljünk a Párizsi klímaszerződésnek, mindent meg kell tennünk, hogy új szabályokkal dolgozunk ki a hálózatfinanszírozási eszközzel kapcsolatosan. Az elektrifikáció egy modern dolog, tehát az elektromos hálózatra kell mindenképpen koncentrálni ami a határokon átnyúló megújuló energiával kapcsolatos projekteket illeti, ezekre a projektekre is fontos pénzt biztosítani, hogy arra utal a bizottság javaslata, javaslatot tesz. Ami a digitális pillért illeti, nagyon ambiciózus jogszabályok léteznek már a hálózatfinanszírozás területen is, az infrastruktúra, a hálózatfinanszírozás hatékony biztosítása fontos a G5 tesztelése kapcsolatosan is. Tudjuk azt, hogy sok projekt létezik, és a digitalizációs területen, például a digitalizációs Európa, aztán a költségvetési területeken is nagyon sok kacánunk a digitalizációs témáknak. Fontos az, hogy egy koherens jogszabályrendszer létezzen ami a új elnök kérem, hogy fejezze be. Hát itt a megújuló energiákról van szó, és a különböző új projektekről. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony Zlotowski úr kap szót most kettő percben. Köszönöm szépen. Szeretném Szeretnék köszönetet mondani Robert Zílének, és kimenteném őt, mert sajnos nem tud itt lenni. Összefoglalnám, hogy mit akar mondani Zíle úr. A frakció üdvözli azt, hogy a kohéziós alapból átcsoportosított a bizottság a CEF-be. Rendkívül fontos, hogy továbbra is célzott a következő MFF-ben a közlekedési projektek kapjanak célzott támogatás, és a kohéziós alapokra vonatkozó maximális 85%-os társfinanszírozást meg kell őrizni, hiszen a legtöbb olyan projekt, amelyeket több évig lehet csak megvalósítani, fontos, hogy pontos játékszabályok vonatkozzanak ezekre a hosszú projektekre. A következő hosszú távú költségvetésben ugyanolyan szintű kell, hogy maradjon a finanszírozás, mint ami a korábbi 2014 és 20 közötti MFF-ben volt és ez a szöveg elég kell, hogy legyen a következő költségvetési ciklusban a már folyó nagy infrastruktúrális projektek befejezésére, amelyeket jelenleg a kohéziós alapból finanszíroznak, például a Rail Baltica egy ilyen projekt jobban kell motiválni a tagállamokat arra, hogy a projekteket gyorsan fejezzék be, 30% a pénznek szabadon versenyeztethető a kohéziós támogatásot kapó országok körében, és nem csak 2024-től, hanem már előbb rendelkezésre kell bocsátani ezt a 30%-ot. Sőt, ez a 30% még kevés is, 50%-os ilyen finanszírozás kellene biztosítani a verseny erősítése érdekében. A katonai mobilitás egy új elem, a támogatási ráta a kohéziós országok projektjei számára magasabb, 60-75%-os társfinanszírozást kellene, hogy kapjanak. Köszönöm szépen, megadom. Cseszák, Cseszák úrnak, hogyan is ejtem? Köszönöm. Szeretném megköszönni a jelentéstevők munkáját. Üdvözlöm hogy a program egyszerűsítésére törnek. Erre Telicska úr utalt. A jelentéstevők a szabályok, végrehajtási szabályok egyszerűsítésére törekednek, és az együttműködést kívánják ösztönözni a különböző témák területén. A szinergiánkat és a három pillér szintjén méltányosan kívánják fokozni. A kohéziós alapokra is kitérnek. Természetesen a cél a mobilitás, az innováció, az energia és a közlekedés területén. Mindennek következetesen kell megvalósít, megvalósulnia. Az energia terén néhány kérdést engedjenek meg, amelyek, ami a jogosultságra alkalmas projekteket illeti, a határokon átnyúló jelleget kellene kiemelni. Itt a közös érdekű projektekről beszélek, de a rendeletben is nevesíteni kellene az ilyen típusú projekteket. Ami a határokon átévelő projektjeinket illeti, azoknak nagy fontossága lesz majd az energetikai piacon. Európának mindenképpen ezekre kell majd koncentrálni. A második gondolat, ami a hidrogént és a gázt illeti, Nos, fontos opciókról van szó a jövőt szempontjából, de ne felejtsük el azt sem, hogy néhány tagállamban a földgáz infrastruktúra, és itt a jelentéstévő asszony is utalt erre, javulásra szorul komoly javulása, vagy egyszerűen fel kell még építeni ezt az infrastruktúrát. Másrészt figyelembe kell venni a klímaváltozással kapcsolatos célokat is. A földgáznak igen nagy fontossága van a tagállamokban, különösen Kelet-Európában. Egy ilyen típusú szakpolitika a környezet szennyezés ellen léphet föl. Köszönöm. Péter Péterszen úr, hol ül? Nincs itt. Madame Vieux asszony. Vieux asszony sincs itt. Ziloaga úr, üdvözöljük a szakbizottságban, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, lehet persze szép eh, szavak célokkal elfedni a problémát. Nikola, Nikola Ölis, francia környezetvédelmi miniszter éppen lemondott, Macron a liberalizációt túl messzire viszi, és ez is felelős a klímaváltozásért, ez az eltúlzott liberális megközelítés. De ezt már persze sokszor hallottuk, ebben nincsen semmi újdonság. Most azért látjuk, Nikola Ülő lemondása kapcsán is, hogy azért sok dolog miatt még el kell gondolkoznunk. Itt van a CEF, a hálózat finanszírozási eszköz, a klímaváltozás elleni küzdelmet nem lehet csak szép szavakkal vívni. Természetesen a klíma célok ambiciózusak kell, hogy legyenek, de ez nem elég. Nagyon fontos azt is látni, hogy nincsenek egész pontosan megfogalmazva a kritériumok, nincsenek pontos számok a megújuló energiák arányára vonatkozóan. És ami még ennél is rosszabb, nyitva maradt az a kérdés is, hogy mi lesz a pályázatokkal, a megújulók, illetve a nem megújuló energiák kapcsán. 50 milliárd jelenleg a CEF eszköz költségvetés, amelyet energetikai projektekre kellene fordítani, de ezeknek a nagy részét gázprojektek kapják, és ezzel kapcsolatban semmi változás nincs az új javaslatban. Így megfeledkezünk a korábbi ígéretekről. Itt a parlamentben is egy biztossal már megvitattuk ezeket a kérdéseket. A jelentés tervezetben ezek e, a hiányosságok nem e, lettek korrigálva, ezt még be kell tenni. És azt is nyugtalanítónak e, tartom, hogy kettős célkitűzés, ugye a polgári és a katonai infrastruktúra együttes kezelése, ez a duális cél, ez, ez nem jó, itt most már, és a klímacélokkal kapcsolatban nem elég már beszélni, nem cselekedni kell. A szót most Kramer úrnak adom meg két percre. Köszönöm szépen. Hogyha többi ágazatban pénzre van szükség, azt mindig a közlekedésből veszik el. A Juncker alapot finanszírozni akarták, ugye honnan vettek el pénzt? A közlekedéstől. Most a, ha, a védelmi célokra van szükség pénzre, megint honnan veszik el a közlekedéstől. És a tagállamok együttműködése ugye nem különösebben jó, sem a katonai, sem pedig a közlekedési területen. Mondjuk azt, hogy először ott ruházunk be, ahol már van együttműködés. Hogy mondjak egy példát? Európai pénzekkel finanszírozták a vasúti koridort, Krak, Krakó, Katowice és Wroclaw között. Csodálatos elektromos vasútvonal megvalósult, 150 kilométer. Ha, de, 300 kilométeres szakaszok vannak, ahol még mindig lassabban mennek a vonatok, mint, amit bicikli, mint a bicikli, mert kihagytak egy szakaszt. Bajorországban, ugye ott is csodálatos új szakaszt nyitottak meg, de azután nem volt jó az együttműködés a csehekkel, vagy Brüsszel és Szalancien. Van egy 800 méteres lyuk, amit nem sikerült villamosítani, és és erre ugye nincs pénz, mert nincs együttműködés. A tagállamok egymással nem működnek együtt, akkor adhatunk akármennyi pénzt ez nagy projekteknél. Ugye, hogy a Lyon-Turin projekt dupla annyiba került, ez ugye nem játszik szerepet. Vagy itt van a Gotthard alagút, fantasztikusan finanszírozta egyedül Svájc, de Olaszországból és Németországból egyáltalán nem, nem épültek meg a hozzávezető utak, vagy a Brennernél is ugyanezt látjuk. Tudjuk, hogy Münchentől a Brennerig még az utat se jelölték ki, nincs persze terv se, meg építkezési jogok, nem szerezték meg, tehát mindig itt van az építő lobby és a bank lobby, ők döntenek el mindent, és ezt meg kell változtatni közlekedés az egyetlen olyan ágazat, ahol nőtt kibocsátás 88%-kal 1990 óta, sok millió beruházással. Másút csökkent, például az iparban 38%-os volt az emisszió csökkenés, és a külső költségeket is számításba kell venni klímacélok. Persze tudjuk, hogy minél kevesebbet teszünk ma, annál többet kell majd fizetnünk eh, holnap. És a közlekedés az az ágazat, ahol eh, nagyon is tudnánk küzdeni a klímaváltozás ellen. Eh, vitára van szükség, és a tagállamok együttműködésére ez a legfontosabb, és itt javi, meg kell változtatni a helyzetet nem csak új projektekbe kellene investálni, hanem fenntartásba. Tudjuk, hogy Belgiumban is sok pénzt költenek a, a felülvizsgálatra. Sokat spórolunk, holott az infrastruktúrába kellene finanszírozni, mert nem az a gond, hogy nincs elég projekt, hanem az, hogy megtartsuk azt, ami már megvan, ami létezik, tanuljunk a hibákból, még mielőtt milliárdokat dobunk ki az ablakon. Köszönöm szépen, Kramer úr! Most pedig Marcellez úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretnék eh, köszönetet mondani a jelentéstevőknek, különösen Virkunán asszonynak. Nagyon sok javaslatot találunk eh, a jelentésben, például a szinergia témát illetően és a digitalizációval kapcsolatosan is vannak nagyon pozitív elemek, például a kiadásokkal kapcsolatosan is, amelyeket a klímához, az éghajlathoz kell kapcsolnunk, figyelembe véve a párizsi klímaszerződést. Most már cselekednünk kell, eddig csak beszéltünk, világos véleményre van szükség, a, az embereket mobilizálni kell, összönözni kell. Nem több projektről, több projektet szeretnénk, megaprojekteket, hanem inkább hatékonyabban akarjuk felhasználni az rendelkezésre álló energiát, a megújuló energiákat és sokkal inkább a helyi és a regionális szinteken kell hatékonyabbá tenni ezeket a rendszereket. Természetesen nagyon bonyolult a, a rendszer, és a különböző tanulmányok fontosak. Alkalmazni kell a különböző módszereket, sőt ugyanazokat a módszereket kell alkalmazni a különböző projektek terén. Világos megközelítésre van szükség az ITER részéről, és nagy örömmel dolgozom együtt a jelentéstevőkkel, mert úgy gondolom, hogy ha ilyen eszközünk van, akkor végre cselekedhetünk, és nem csak beszélhetünk. Mert igen, úgy gondolom, hogy most már egy magasabb sebességbe kell váltanunk a... Köszönöm szépen, Marcelez úr. Most pedig Damátó asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az infrastruktúrák témája a közlekedésben mindenképpen a hatékonyságra kell, hogy alapuljon, és a fenntarthatóságra. Azonban ne felejtsük el, hogy fontos a biztonság is a polgáraink számára. Természetesen még nagyon nyitott a sebünk a Morandi híd leszakadása óta, ugye, ahol 45 ember halt meg. És miért volt ez? Azért, mert nem tartották be a minimum követelményeket sem, és általában, hogyha ilyen öreg létesítményekről beszélünk, fontos a mm, betartása a követelményeknek. Ami a bizottság javaslatát illeti, a költségvetést illetően fontos az, hogy 2030-ig biztosítsuk a globális hálózatot az uniós szinten, a közlekedésben is, 30,6 milliárdról van szó, ami a különböző terveket illeti, csak a dél kapott több pénzt, tehát úgy gondoljuk, hogy igazságosabb pénz szétosztásra kell mindenképpen koncentrálnunk a jövőben, és a módosítóinkban kérjük majd a nagyobb rugalmasságot és a hatékonyságot. Mi több, ami az adóztatást illeti, és sokkal inkább a transzparenciára, az átláthatóságra van szükség, ami pedig a jelentéstevők javaslatát illeti, nevezetesen, hogy egy plafon legyen a finanszírozás területén, itt is át kell gondolni a helyzetet a polgári és mm, katonai célokat illetően. Most pedig Tenicska úr következik. kollégám nevében szólok, mert nem tudott eljönni az ülésünkre. Ő nagyon is elégedett azzal a tényel, ugyanis számára a hálózatfinanszírozási eszköz egy nagyon jó lehetőség Európa számára, hogy tiszteletben tartsuk a Párizsban vállalt kötelezettségeket üdvözli a jelentéstevők munkáját, és szeretne azonban három témát megemlíteni. A megújuló energiák témája az egyik, ebben úgy gondolja, hogy ambiciózusabbnak kell lennünk, továbbá több mint 10%-kal meg kell emelni a küszöbb értéket, ami pedig a 33%-ot illeti. Fontos a magánberuházásokat is támogatni Pétersen úr szerint. Most visszaadom a szót Amátó asszonynak, aki Tamburano úr nevében szólal most fel, szintén nem tudott eljönni. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Dario Tamburano kollégá nevében szólok, az ITRE jelentés, árnyék jelentéstevője, ő nem tudott eljönni, de szeretne köszönetet mondani a jelentéstevőknek, és üdvözli az új elemeket a jelentésben, Fontos az energia és a digitális területen folytatni a fejlesztést, a célkitűzéseket. Szeretne ő is ezen a területen dolgozni, hogy megerősítsük a jelentésben a klímával és a környezettel kapcsolatos fejezetet, figyelembe véve a Párizsi szerződést, és a foszilis üzemanyagokkal kapcsolatos területen is vannak javaslatai. Ami a költségvetést illeti, a 25-40 százalékkal kell támogatni a klímaváltozást, és jó lenne, hogyha nagyon sok javaslat kötelező érvényűvé, erejűvé válna. A foszilis üzemanyagokba való beruházás már nem támogatja, viszont a kohéziós alapokkal kapcsolatos feladatokat jó iránynak tartja. Az Energy Efficiency First szlogent az energetikai hatékonyság figyelembevételét és erre való szándékokat. Itt mindenképpen fontos, hogy elkerüljük a greenwashingot, a különböző projekteket infrastruktúrális területen is mindenképpen meg kell vizsgálni, azokat rendszeresen ellenőrizni kell. Köszönöm szépen, köszönöm Amátó asszonynak. Most pedig kollégámnak adom meg a szót. Rubik úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az, miután az ITRE is természetesen részt vett eh, a mai ülés előkészítésében. Eh, fontos, hogy a mi nevünkben felszólalók kapjanak hozzászólási időt. Eh, sokan, túl sokan jelentkeztek, ezért azt hiszem, hogy egy perc a megfelelő idő keret annak érdekében, hogy 12.30-kor pontosan be tudjuk fejezni az ülést. Ulrike Blitner kap szót először. Először Riké úr következik. Nagyon rövid leszek. Egy percet kaptam. Mindenképpen hatalmasak az igények az infrastruktúra területén. A bizonyos tagállamok nem, egész egyszerűen nem tudnak válaszolni ezekre a kívásokra. A karbantartások területén, az infrastruktúra területén, ami a pénzügyi volument illeti, kevés ez a előirányzott pénzösszeg, tehát hatalmas igények maradnak a továbbiakban is. Ugye a költségvetés terén persze elég nehéz lesz megtalálni a kiegészítő lehetőségeket. A 10 milliárd bevétele a kohéziós alapba nagyon hatékony volt, ezt el is ismerik. Én módosítót fogok beteljeszteni, és azt fogom javasolni, hogy a verseny alapból 20 milliárdot irányozzunk át. Ez lehetőséget ad tehát arra, hogy sokkal konzekvensebb módon foglalkozunk a szükségleteink kielégítésével. Köszönöm szépen. Kelly úr következő. Tessék. Köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólóknak. A hálózat finanszírozási eszköz nyilvánvalóan nagyon sikeres, maradjon meg ez a jövőben, és ezt határozottan támogatjuk. De azért két megjegyzést tennék. Pavel is említette, a hozzászólása elején a vasutak finanszírozás, és az, hogy itt sok a veszteségesen működő projekt, vasúttársaság, a nem kap adtunk mi sem hitelt, kölcsönöket, ennek sok a társadalmi tényező is, nem csak az Európai Uniónak kell persze finanszírozni, saját erőforrásokra is szükség van, hogy megtegyük, amit kell a klímaváltozás elleni küzdelemben, és ebből a szempontból szeretném azt szeretném kiemelni, hogy a közlekedésben, különösen a közúti közlekedésben ez a növekedés, ez nem fenntartható. El kell vinni a közlekedést az utakról, a közutakról, e, és e, túl kevés finanszírozást kaptak eddig a vasutak. E, ezért sok minden segítene a klímaváltozás elleni küzdelemben, hogyha megkapná a finanszírozást a vasút, és fontos lenne környezetvédelmi és biztonsági szempontból is, hogy ezt a lépést megtegyük. Köszönöm szépen, Galler úr! Köszönöm. A jelenlegi programban van egy nagyon sikeres intézkedés, 20%-os beruházási támogatás aktív zajvédelmi célból fékek, zaj csökkentése. Ez együtt jár persze a sebesség csökkentéssel is. A bizottság által készített hatás vizsgálat kimutatta, hogy a célt még nem mértük el teljesen, ezért a jövőben is szükség lesz ilyen támogatásokra, amit én támogatok. A másik kérdés a military mobility kérdése. Elégedett vagyok, hogy ez bekerült a e, szövegbe, a bizottság szövegébe. Kicsit az előadó ezt gyengítette, de hát itt dual use-ról van szó, kettős használatról, tehát elsősorban polgáriról, de ahol lehet e, katonai e, felhasználási lehetőségről is, és Krámérnek mondom, a, a katonai mobilitás kapcsán ugye említette Kodbuc és Szilézia között, ahol ahol vannak hiányzó szakaszok. Nos, akár Rotterdamból, vagy Wilmenshafenből a katonai bázisokról kellene valamit szállítani keletre, hát ott is sok problémát okoznak ezek a hiányzó szakaszok. Szeretnék egy fontos kérdésre rámutatni, elnök úr, energetikai kérdéssel kapcsolatban. Általában az itt ülő kollégák többség egyet érten azzal, hogy nem nagyon hatékony dolog, hogyha jövőben foszilis tüzelő anyagokra adófizetői pénzeket fordítanánk. Megvan a klímával kapcsolatos megállapodás a múltban is emlékeztetném a kollégákat arra, hogy a CEF energetikai részének a 60%-át gázra fordították, gázprojektekre fordították. Ez így volt az elmúlt néhány évben. Növelni kell a függetlenségünket, a világ többi részétől hallottuk, de szerintem most ennek már vége, meg vagyok győződve, valódi változásra van szükség, a párizsi megállapodás a keretek egy része a CEF kapcsán, és ezt a megvalósítás áll még előttünk, és több ambícióra van szükség. Köszönöm szépen, Rivolt asszony következik. Köszönöm mindenek előtt. Szeretném támogatásomról biztosítani azokat a módosítókat, amelyeket a közlekedési boríték 10%-os felső határját kívánják megvalósítani. A közlekedési ágazatban szükség van tartós beruházásokra, erőteljes állami vállalásokra, ami pedig az egyszerűsítésre vonatkozik. A jelentéstevők nem mehetnének táv, mm, még tovább, még messzebb, amikor a tenderek benyújtásáról beszélnek. Azt szeretném, hogyha a régiókat, helyi önkormányzatokat a bizottságban pályázattal felruházhatnánk, és így lehetne a régiókat még inkább a tentébe is bevonni, és igazából a CEF láthatóságát is megvalósíthatnánk jobban. A rendelet tervezetben Eh, a hozzáférés, eh, a szolgálatokhoz való hozzáférés a városok, városkörnyék és a vidék közötti törésvonalakat eh, mm, állítanánk meg. Én Bandika. Köszönöm szépen. Nagy köszönet illeti a három előadót. A harmadik évtized finanszírozásával foglalkoznak, és ez rendkívül fontos számunkra. Négy megjegyzésem van. Először is eh, nincs okunk az eufóriára. A vasút és eh, a belvízi hajózás eh, csökkenő tendenciát mutat. Itt van ugye energivende, azután modal shift, de a vasút visszaszorulóban van, és a belvízi hajózás is ezzel kapcsolatban módosítókat fogok benyújtani. Második megjegyzésem. A hozzájárulás, a pénzek átcsoportosítása a kohéziós alapban. És remélem, hogy itt modernizáció, verseny kerül előtérbe, de a kohéziós alapból a pénz nem szabad, hogy veszélybe kerüljön, hogy ezt kockáztassuk hogyha itt korlátokat szabnak, akkor nehéz lesz megvalósítani ezt a hozzájárulást a kohéziós alapból. Gáler és Licski beszélt a katonai felhasználásról, a kettős felhasználásról, a dual use-ról, de ami feltűnt nekem, elnök úr, az az, hogy a CEF rendeletben nincsenek konkrét célok megfogalmazva, azaz a parlament keveset tehet, a bizottság tölti ki ezeket a hiányzó kereteket ez alatt a 7 év alatt. Végül benyújtunk még egy módosítót azzal kapcsolatban, hogy mikor írják ki a pályázatokat, ugyanis ez nem egyértelmű. Néhány projektnél fontos az előkészület, a pályázati kiírás azonban nem egyértelmű. Köszönöm szépen, de Monte asszony következik. Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondanék a jelentéstevőnek. Szeretném aláhúzni azt, hogy mennyire fontos a közlekedés ágazatban a TNT hálózat szerepe. Ez a terület a globális szempontból is nagyon fontos. Továbbá úgy gondolom, hogy prioritás kell, hogy élvezenek a határokon átnyúló infrastruktúrák, például a Torino-Lioni vasúti hálózat nem lehet azt elképzelni, hogy egyrészt csök, csökkenteni akkor akarjuk a kibocsátásokat, másrészt pedig engedélyezünk bizonyos olyan projekteket, amelyek károsítják a környezetet. Úgy gondolom, hogy meg kell határozni a prioritásokat. Persze fontos a hálózatépítés, de elsősorban biztosítani kell a polgárok biztonságát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és Vanda úr következik. Köszönöm, elnök úr. Három pont. Első költségvetés 2019-ben a nagy tagállamok ellenállása miatt nem fog nőni a költségvetés. Második, a katonai a dual use. Mindenki tudja, aki ismeri a légi közlekedést, azt tudja, hogy ez nem működik, ez a dual use, és ez egyáltalán nem hatékony. Ne is kezdjük ebbe bele hiszen itt a, a, ugye minél több katonai bázis, ezzel akarjuk az EU dicsőségét növelni. A fenntartható ágazatok, a vasút például kellene, hogy nagyobb esélyeket, lehetőségeket kapjanak, vagy a belvízi hajózás, a Loren Zsilipek Hollandiában, ez nagyon sok lehetőség van, de túl nagy figyelmet kap a közút, ehelyett eh, inkább a belvízi hajózást kellene erősíteni. Köszönöm szépen. Az AFET előadó és a eh, Castaldo úr következik, ő kettő percet kap. Grazie mille. Nagyon köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, ez a hálózatfinanszírozási mechanizmus nagyon fontos Európa eh, szempontjából. Természetesen figyelembe kell venni a biztonságokat, biztonságot a védelem területén is. A parlamenti vitáinkban is felhívtuk már erre a figyelmet. Ami a katonai mobilitást illeti, a SZEDE bizottság részéről el szeretném mondani, hogy lesznek módosításaim a katonai mobilitás önmagában nem létezhet a polgári védelem szinergiája nélkül. Tehát a kettőt együtt kell tárgyalni, ami a különböző célokat illeti a polgári területen, mik is ezek, ugye, a különböző közlekedési módozatok, a vasúti, a közúti közlekedés, és így tovább. Tehát egy szinergiát kell biztosítani a különböző helyi közösségek szerepével együtt. Úgy gondolom, hogy a infrastruktúrának is tükröznie kell a különböző célkérdéseket. A 13-as bekezdésben erre van ö, utalás. A katonai mobilitásnak mindenképpen ö, nagyon oda kell figyelnie a környezeti ö, kérdésekre, az éghajlatváltozásra, a második téma a geopolitikai helyzete Európának. Ez a válsághelyzet, amelyben jelenleg Európa létezik. Látjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy a, az operatív outputot csökkentsük, és a, foglalkozunk a természeti katasztrófákkal is. A katonai mobilitásnak egy kiegyensúlyozott módon kell kapcsolódnia a polgári célkitűzésekhez, keleten és nyugaton. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm a következő felszólaló. A régiók bizottságától Isabel Bodonné, ő is jelentéstevő a régiók bizottságának kettő percet kap. Euh, euh, Köszönöm szépen. Két értékes perc euh, célt a régiók bizottságának felajánlásként. A régiók, városok alapvető fontossággal bírnak a közlekedésben, a tiszta közlekedésben való átállásban. Elvodelon asszonynal egyetértek, mennyire fontos a régiók és önkormányzatok szerepe figyelemmel követjük a javaslataikat, és az ütemtervünket megváltoztattuk, hogy önökhöz alkalmazkodjunk. Fontos, hogy a parlament és a régiók bizottsága közösen lépjen föl a lakosság aggájainak meghallgatásában jelentéstevőként gyorsított eljárásban fogok eljárni, és már ma délután a részes felekkel tárgyalóasztalhoz ülök, és már ma a jelentésemet megfogalmazom. Szeptember 21-éig a módosítókat és beillesztem, hogy javítsam a jelentésem. És a jelentésem a Régiók Bizottságának plenárisán október 8 9 ei ülésén kerül előterjesztésre, mint, mint Dominik Réke úr is elmondta, a nagyon jó eszköz a CEF a költségvetését nagyra értékeljük eh, a mai időkben, de őszintén az ambíció hiányát látjuk eh, e tervben. Európa mindenképpen hitelesebbé válna, következetesebbé válna, hogyha tömegesen eh, inkább a kamion millióinak szennyező szállításából átállna a mm, más típusú szállításra, lefedetté válna a tentével teljes mértékben Európa, és így lehetne a klímapolitikában is pozitívan fellépni, és a párizsi megállapodást is be lehetne tartani, mint sokan elmondták. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság következik, DG Move nevében Oliver Siller van jelen. Öt percet kívánunk adni a bizottságnak. Let me first start with... Köszönöm, azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a három társ előadónak a munkájához támogatják a CEF-et, az, az iránymutatásokat, a, mi magunk is csak bátorítani tudjuk, és osztjuk a bizottsággal együtt a véleményt. Azon pontok, ahol a szövegeket javítani, erősíteni kellene. Etéren néhány gondolat. A szinergiák először is. A szinergia az az újítás egyike, és úgy látjuk, hogy fontos minden opciót nyitva tartani most még. Ez azt jelenti tehát, hogy fontos, hogy a közös munkaprogramok egyes témában megmaradjanak. Ami az ötvözetet illeti, a támogatás ötvezést, a blendinget, hát az mindenképpen összetett kérdés. Semmiképpen nem csökkentenénk a támogatás ötvözéssel az összegkeretet a támogatások hagyományos módját. De az elmúlt két időszakban ezen támogatás ötvözésnél, egyes projekteknél érdekesnek tűnt, hogy a magánberuházást is bevonzuk, és ehhez szükségünk van egy olyan formulára, amely az új MFF rendelettel is egybecseng ezek technikai jellegű aspektusok, amikor a blendingről beszélünk társ finanszírozás a, a tanulmányoknál. A tanulmányokat 50%-ban mind a három ágazatban társ támogatjuk, közösen valósítjuk meg. Ez a garanciája annak, hogy megfelelő projektek vannak, úgymond tervbe véve, és hogy az, a mérnökszolgálat, környezetvédelmi tanulmányok az, a projektek első lépésében következetességet biztosítanak, ezért a három ágazatban az 50%-os társfinanszírozást megtartjuk. Ami a közlekedést illeti, fontos az egyensúlyt megtartanunk a fejlődés, fejlesztés és a hálózat modernizációja között a mikrofonjával úgy érezzük, hogy gond van. Kérném szépen azt kapcsolja ki. Igen, talán nem, ez a megoldás most így nem jó. Nagyon recseg. Megpróbáljuk ezzel. Nagyszerű, mindjárt jobb. Szóval Éppen a prioritásokra gondoltam a közlekedés ágazatában, egyensúlyt kell a modernizáció és a hálózat fejlesztések között fenntartanunk. Klímára számos utalás történt. Nem gondoljuk azt, hogy például a, lég, a légikikötőket beilleszteni ebbe a tematikába igazán következetes lenne a CEF klímaorientációjával. További gondolat. Egyetértünk a parlamenttel a javaslatában azzal, hogy részletekbe menőbb legyen a, maga a CEF, és azon garanciákat megerősítsük, hogy a kettős felhasználás finanszírozása megtörténhet, az arányosságot kell megtartanunk, nem a tenté minden egyes szakaszást lehet katonai mobilitásra jogosultá tennünk, mit értünk mi a katonai, és mit értünk a hagyományos infrastruktúrális beruházások alatt, ez fontos tisztázni. Végül pedig a digitális eh, tematika kérdésében hallottuk azt, hogy jobban kell meghatároznunk a közös érdekre öm, számottevő projekteket. Valóban egyetértünk ezzel. Ugyanakkor attól aggódunk, hogy a, a, a megfogalmazás nehogy korlátozza a finanszírozási lehetőségeket. Tehát mi egy nyitottabb típusú meghatározás mellett érvelünk és nagy örömmel dolgozunk e témában közösen önökkel. Ennyit szeretnék mondani, köszönöm a jelentés tervezetet, és várjuk a jelentéstévőkkel a közös munkát a következő lépésekben is. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Egy percünk marad a jelentés jelentéstevőknek, hogy válaszoljanak. Először Marinescu-ral kezdem. No comment, akkor Telicska úr következik. Na most nagyon röv, néhány rövid megjegyzésem lenne. A belvízi ö, hajózással kapcsolatos módozatokat illetően, modalitásikat illetően, igen, ez a bizottságnak is egy feladata, hogy a különböző főigazgatóságok hogyan is tudják összeegyeztetni a, a munkájukat. Jobb kommunikációra lenne szükség a különböző főigazgatóságok között a bizottságon, ami az Európai Parlament betekintési jogát illeti. Igen, az elkövetkezendő időkben erre is oda fogunk figyelni. Ami a tanulmányokat illeti, amelyekre utalt a bizottság képviselője. Tehát én szeretném azt, hogyha a fontos projekteket igen, igen megvalósítanák, és a, a tagállamok foglalkoznának a tanulmányok és a gyakorlati feladatokkal, mert a finanszírozást így lehet csak biztosítani, ami pedig a katonai ö, dolgokat illeti. Michael Kramer is beszélt erről, és mások. Tehát itt nem a közlekedéstől kapjuk a költségvetést, Van, vannak plusz költségvetések, tehát, hogyha nincs elég rendelkezésre álló irányzott összeg, akkor azt mást honnan fogjuk majd megkapni. Tehát itt a, mi, a katonai célkitűzésekkel kapcsolatosan milyen is a helyzet. Például Dél-Olaszországban ugye különböző katonai létesítményeket kell biztosítani, és akkor ez, ez fontos, és akkor erre szükség van, és akkor ezt meg kell valósítani. Tehát ilyen típusú dolgokra gondolunk, végül pedig nem utolsó sorban Virkunen asszony következik. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, hogy részt vettek a vitában, nagyon érdekes volt a különböző véleményeket meghallgatni. Úgy tűnik, hogy mindenki érti, látja, hogy ez egy nagyon fontos program, a hálózatfinanszírozási eszköz, nagyon bátorító, ez számunkra a jövőben is. Várjuk a módosítókat és a hozzászólásokat, járulásokat. Kedves kollégái mielőtt felállnának, köszönjük meg a három jelentéstevőnek a munkáját. A módosítások programokat szeptember 13-a 18 óráig lehet beterjeszteni, október 9-én lesz a következő ülés, de rémes a konklúzió azonban, reménykeltő, az ITRE bizottság és önök együtt megértettek valami nagyon-nagyon fontosat minnyáján a, a vulkán tetején táncolunk, ha figyelembe vesszük a klímát. Tehát a transverszális feladatok, az energia, a közlekedés, holnap az energia, tehát úgy kell eljárnunk, hogy a beruházásokat is hatékonyan realizáljuk, tehát ne legyen az, hogy duplán fedjünk le dolgokat. Köszönöm a jelentéstevőknek mindazt, amit elvégeztek, most pedig felfüggesztem az ülést, berekeztem az ülést.